Buonasera, ben ritrovati. Eh, allora, come abbiamo... Eh, Mindenkit üdvözlök. Abban állapodtunk meg ma délelőtt, hogy a ma délelőtti utolsó pontot délután taglaljuk első napirendi pontként. Ez a 11-es napirendi pont, a romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. Novemberben került sor erre az információs utazásra, és nekem volt abban a megtiszteltetésben részem, hogy vezethettem ezt a delegációt. Éppen ezért néhány rövid információt szeretnék megosztani önökkel erről a két intenzív napról. Románia néhány városába látogattunk el. Az utazás szervezésével eh, kezdeném. Voltak nehézségeink. Azt gondolom, hogy a jövőben, amikor ilyen információs tanulmányutakat teszünk, akkor jobban oda kell figyeljünk arra, hogy a programok megvalósíthatóak-e. az infrastruktúrális feltételeket, közlekedési feltételeket tekintve, stb. És azon kollégák segítségét vennénk igénybe mindehez, akik ezekből az országokból érkeztek. Románia esetében és más korábbi esetekben is, hogyha jól emlékszem, az volt a helyzet, hogy a helyszínen kellett módosítanunk a programon bizonyos időpontokat is meg kellett változtatnunk, mivel voltak nehézségek. Nehezen értük el a települések egy részét, amelyeket feltüntettünk a programon. Azt gondolom, hogy ez a tapasztalat hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy hatékonyabban dolgozzunk a jövőben, és ez segítheti a jövőbeni delegációk munkáját is. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a delegációk elvégezzék azt a munkát, amelyekkel meg, megbízta őket a szakbizottság. November 24-25-én került sor erre az utazásra, és az első napon, november 24-én Hozia Montánával foglalkozó petíciós esetet taglaltuk. A nap elején találkozóra került sor, a nap elején, a délelőtti órákban, és találkoztunk azon vállalkozás vezetőjével, aki a projektet megvalósította, illetve Róza Montán a polgármesterével. A találkozón, és ez nagy megelégedésemre szolgált, a vállalat vezetői válaszoltak a kérdésekre. azokra a kérdésekre, amelyekre kitért a petíció, és utána a helyszínen feltett kérdésekre is reagáltak. Különösen aktuális kérdésekről volt szó, például a talajszennyezésről, a vízszennyezésről, cianid használatáról, hiszen ezt uh, arany nyeréséhez használják, arany kitermeléséhez. És egy nagyon részletes jelentést uh, kaptunk a vállalat uh, szakembereitől. Diákat is láthattunk, illetve egy videófelvételt, És ezután megállapíthattuk azt, hogy betartják azokat az előírásokat, legalábbis papíron, amelyekre kitérnek az európai szabályozások. Különösen, ami a szennyvíz irányelvet illeti, illetve az ásványi anyagokból származó részeket. A szakmai szakértők, a technikai szakértők a vállalat részétől kitértek a határértékek átlépésére is, hiszen um, ezekre szintén kitér az európai irányelv. A projekt továbbfejlesztésénél Róza Montánában ők garantálták azt, hogy nem fogják túllépni a keretet, pont ennek az ellenkezője lesz igaz, A petíció, amit sokan közülünk támogattak, utalt arra is, hogy garantálni kell a szabályok betartását, Tehát amint lejár az engedély, nagyon fontos, hogy az adott terület visszakapja korábbi formáját. Ez egy olyan garancia, aminek meg kell valósulnia. A költségek 150 millió eurót tesznek ki a dokumentumok alapján. Senki nem vonta kétségbe, mindezt, és sokkal nagyobb szerepet játszott ez a pont, mint a konkrét értékelés, amelyre majd csak később kerülhet sor, ha a projekt egy későbbi szakaszba jut. Akkor lehet majd csak megítélni azt, hogy milyen hatásai lesznek ennek a tevékenységnek a, a térségre. A délelőtt folyamán Rosa Montana a polgármestere is hozzászólt a vitához, ezt nagyon hasznosnak találtuk. Ő felvázolta a helyzetet a polgárok számára, és kiemelte azt, hogy ez a terület történelmileg és szerepet játszott a az ásványi anyagok kitermelésében. De már évekkel ezelőtt bezártak bizonyos bányákat, és ennek a térségnek eh, nincsenek más lehetőségei a fejlődésben, éppen ezért eh, szegényedett el. A projekt eh, azt mutatja, hogy a régi lakóépületeket is fel, fel fogják újítani, szeretnék a területet fejleszteni, és ehhez járul még hozzá a polgárok áthelyezése, máshova kell költözniük. Három olyan zónába, ahol, illetve három olyan zónában érinti ez a polgárokat, ahol a vállalat érintett. Hiszen itt eh, házak, épületek eh, épülnek, Fontos, hogy a polgárok megfelelő lakhelyet kapjanak, és itt a szükséges szolgáltatások biztosítása mellett fontos a megfelelő épületek létrehozása. Találkoztunk a nemzeti hatóságok képviselőivel, két államtitkárral, a Környezetvédelmi Minisztériumból, illetve bizonyos tisztviselőkkel, olyan kérdések kapcsán, amelyek felmerültek. Beszéltünk ezen a találkozón olyan kérdésekről, amelyekről már szó volt az első alkalommal is. Ez alkalommal az intézményekhez érint, intéztük ezeket a kérdéseket. Meg szerettük volna tudni azt, hogy a kormánynak eh, mik az elképzelései, illetve az országban a különböző politikai orgánumoknak a projekttel kapcsolatban. találkozó alkalmával bizonyos információkat eh, sikerült megerősíteni, A két eh, államtitkár helyettes, aki, akik a kormány képviseletében voltak jelen, megerősítették azt, hogy az ellenőrzési eljárás, ami a határértékek betartását illeti, a cianid határértéket, ezeket sikerült betartani az arany kitermelésénél. És itt sikerült a határérték alatt maradni. Elhangzott az is, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium mindezt még ellenőrzi, illetve megállapításra került az, hogy a cianid használata korlátozott, Sőt, folyamatosak az ellenőrzések. A hatóságok arról informáltak eh, bennünket, hogy a projekttel összefüggésben két további javaslatot fognak megvizsgálni, különböző rendszerekre adott javaslatok ezek. Öt méteres agyagréteg eh, van ezen a területen, és úgy tűnik, hogy ezt geomembránként, átmeneti megoldásként szeretnék használni. Elképzelhető az is, hogy a flóra és fauna szennyeződik. Az Európai Unió 2005-ös irányelvét nagyon fontos ezen pont kapcsán betartani. A határértékek betartása, ami például a levegő minőségét illeti, itt is sikerül betartani a határértékeket. A szomszédos országokkal való kapcsolatokról is szó esett. Arról biztosítottak bennünket az illetékes nemzeti szervek, hogy az értesítésre vonatkozó szabályokat betartják, és csak Görögország egyetlen érintett ország reagált mindenre. Tehát eljárás technikai szempontból olyan elemekről tájékozódhattunk, amelyek azt bizonyították, hogy megtörtént az értesítés. Ami pedig a dokumentumokat illeti, ezekre később még vissza fogok térni, ha majd írásban készítek jelentést. A vállalkozás elmondta nekünk a különböző költségvonzatokkal kapcsolatos pontokat, határidőket, a projekt megvalósításával kapcsolatban, illetve a hasznot, amelyet várnak ettől a projektől a térségben. Ezek mind olyan elemek, amelyeket nem szabad becsülni. A találkozó során a nemzeti hatóságokkal koncentráltunk két kérdésre, amely számos petícióban előkerült különösen abban a petícióban, ahol szél erőművekről volt szó. Itt a hatóságok azt mondták, hogy meg vannak győződve arról, Stratégiai szempontból nagyon fontos eh, ez a projekt a térség számára, viszont ellenőrizni kell azt, hogy az előfeltételek teljesültek a közösségi jogszabályok értelmében is. A széndiokszik eh, kibocsátás csökkentése kapcsán is várunk még adatokat, és itt is be kell tartani az Európai Unió jogszabályait. Négyszáz szél malmot szeretnének felállítani, ami a dokumentumokat illeti, amelyekről a nemzeti hatóságok is beszámoltak, úgy tűnik, hogy itt nincsenek aggályok. illetve ezeket az aggályokat nem sikerült alátámasztani. A projekt elindult, megfelelő ellenőrzések történnek, a munkálatok történnek, és a szakbizottság ezeket a tevékenységeket továbbra is nyomon követi majd. nemzeti hatóságok kérték azt, hogy a vadlovakkal kapcsolatos petíciót vizsgáljuk meg. Erről a témáról már csak az ülés végén esett szó. A petíció vadlóakról tesz említést. Ezek olyan lovak, amelyek nem vadon szaladgálnak, hanem vannak tulajdonosaik, akik őket szabadon hagyják. Azok az ügyek, amelyeket a petíciók benyújtói megfogalmaztak, arra hívják fel a figyelmet, hogy a lovak tulajdonosai foglalkozzanak jobban ezekkel az állatokkal. Azt gondolom, hogy ezzel a problémával nemzeti szinten kell foglalkozni. A találkozón még egyszer megemlítettük a Róza Montánával kapcsolatos petíciót, találkoztunk a petíció benyújtóival, illetve az Európai Parlament képviselőivel. A petíció benyújtói azt sérelmezték, hogy nem voltak világosak a, az értesítések, hiányos volt az információ, és utaltak arra, hogy a nemzeti hatóságok nem biztosították a polgárok bekapcsolódását. Egy videófelvételt is láttunk, és ebből kiderült, hogy a projektnél nem sikerült az összes kockázatot értékelni. Ez a petíció benyújtói több információt kértek. úgy érezték, hogy a kaució cseké a kockázathoz képest. ez arra hívja fel a figyelmet, hogy jobban utána kell nézni ennek a pontnak, és a konkrét összeget csak részletesebb utánajárás után lehet rögzíteni. és ettől függ végső soron a projekt engedélyezése. A vállalatnak megfelelő garanciát kell szolgáltatnia. Találkoztunk szakemberekkel is, akik eredetileg nem vettek volna részt az ülésen, de időhiánya miatt nem sikerült meghallgatást tartani. Azt javaslom, hogy ők nyújtsanak be írásos anyagokat, amelyeket csatolni lehetne majd az anyaghoz. Mindazon információkhoz, amelyet a petíció benyújtói szolgáltattak. Egyenlőre erről nem döntött a szakbizottság, de kiegészítettük a dokumentumon. A szianid használatára mindennek hatása lesz. Illetve a rehabilitációra is, a bányászati tevékenység megszüntetése után. Látogatás ezen részére este került sor. És voltak olyan kollégák, akik informálós megbeszélést folytattak a petíciót benyújtói, petíciók benyújtóival este. és itt további információt szolgáltattak. Következő nap november 25-e volt, és itt um, másik témára összpontosítottunk. Itt más témákkal foglalkoztunk, és a Babeddaggot látogattuk meg, itt eh, egy olyan településről van szó, ...2800 11-es petícióról van szó, és itt szélmalmokat szeretnének felállítani. Ezek a területek a Natura 2000-es területeket károsítják. A petíció benyújtója utat, utal a kockázatra, amelyet ezek a szélmalmok jelentenek, különösen ami a flórát és faunát illeti, hiszen ez a természetes közegük az itt élő növények és állatoknak. A petíciót benyújtói úgy érzik, hogy el fog szegényedni ez a terület. Körülbelül 4000 szélmalmot szeretnének felállítani, egy olyan zónában, ami egyébként a Natura 2000-hez tartozik, illetve egy Natura 2000 zóna szélén található. La zona nel... Látogatásunk során saját szemünkkel láthattuk ezt a területet, azt, hogy milyen állapotban van jelenleg. Számunkra egyértelmű, hogy ezen a területen semmilyen emberi tevékenységet nem folytattak alapvetően. ami pedig a két petíció benyújtó bizonyítékainak erősségét illeti, ők maguk is kijelentették, hogy ezeknek a területeknek van természeti értékük. A látogatásunk során eh, nem tudtuk bejárni a teljes területet, természetesen. A petíció benyújtói szerint a cég, amely az erőművet építi, és az az ügynökség, amely felelős a tanulmányért és az értékelésért, a szabályozási kerettel kapcsolatban nem helyesen vagy nem objektíven tárta fel a kapcsolódó információkat. A hatóságok által végzett ellenőrzések eredményét tehát nem jelenítették meg megfelelően. Meghívtam a petíció benyújtóit, hogy nyújtsanak be nekünk olyan dokumentumokat, amelyek alapján mi eldönthetjük petíciós bizottságként, hogy mi is történt valójában, hiszen mi szeretnénk megfelelni a polgárok igényeinek. De mielőtt bármilyen intézkedést kezdeményeznénk, szeretnénk teljes mértékben megismerni a rendelkezésünkre álló tényeket. 25-én délután egy terep látogatást tettünk, Konstancába utaztunk. Itt találkoztunk a Nemzeti Környezetvédelmi Ügynökség elnökével és az ügynökség más munkatársaival. Galatai és Konstanszai, illetve Ducsei köztisztviselőkkel. Ők jóvá hagyták ezeknek a szélelőműveknek a telepítését, Viszont Konstanzában sok olyan szélerőmű épült meg, amelyhez nem volt szükség építési engedélyre. És ez megfelelt a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályoknak és az Európai Unió jogszabályainak is. Dokumentumokat kaptunk arról is, hogy milyen hatástanulmányok szükségesek hiszen a szélerőműveket stratégiai hatástanulmányoknak vetették alá. És ezeken azok sikerrel teljesítettek. ahol úgy találtuk, hogy a projekttervek nincsenek összhangban a nemzeti vagy a közösségi szabályozással, ott további információkat kértünk. Erre azt a választ kaptuk, hogy ezek az építmények nem kaptak építési engedélyt, vagy elrendelték azok lebontását. És ezek azt támasztják alá, hogy valamennyi jogi követelménynek megfeleltek az érintett hatóságok. Így végződött tehát a látogatás programja a környezetvédelmi petíciókat nézem, 25-én délután delegációnk tovább folytatta az útját. Vegyes ügyeket vizsgáltunk meg, amelyeket szintén bevettünk a programba. A romániai házigazdáink találkoztak a petíciós bizottság tagjaival, és a romániai parlament mindkét kamarájában lehetőségünk volt eszmét cserélni a képviselőkkel. Összehasonlíthattuk a feljegyzéseinket a szenátus és a másik ház munkamódszerével. Ez nagyon hasznos volt, és úgy gondoljuk, hogy erősítenünk kellene a kapcsolatot a mi bizottságunk és az ő parlamenti bizottságaik között annak érdekében, hogy gyorsabban elérhetővé váljon az információ. Az információs csatornák így működhetnek hatékonyabban. Javasoltuk annak lehetőségét, hogy informális megállapodást kössenek az egyes bizottságok elnökei, hogy hatékonyabban működhessenek együtt. Ezen felül találkozunk során találkoztunk Románia ombudsmanjával is. Vele is tapasztalatot cseréltünk. Velük és más nemzeti hatóságokkal is. Érdekes tapasztalat volt összehasonlítani a romániai ombudsman munkáját az európai ombudsmanéval. és találkoztunk még a családvédelmi és az örökbefogadásokkal foglalkozó tisztviselővel is, és így lehetőségünk nyílt kérdéseket feltenni a törvényhozási munka követésével kapcsolatban, különösen az örökbefogadás témájában ami jelenleg is a román parlament előtt van. Romániában erre egy valóságos rendszert alapoztak meg. Ezt megvitattuk a parlamenti képviselőkkel. Úgy tudjuk, hogy a parlament jelenleg is átdolgozza az erről szóló jogszabályt. A romániai illetékesek megerősítették nekünk, hogy elfogadták az erről szóló új törvényt, ami különösen a gyermekvédelmi kérdésekre fókuszál. A hangsúlyt is a gyermekek védelmére helyezi, mert olyan mechanizmusokat vezet be, amelyek lehetővé teszik az esetenkénti ellenőrzést. Automatikus büntetéseket is beépítettek a rendszerbe. az illetékesek megerősítették, hogy a román kormány politikai célja is az volt, hogy ne nyissa meg a rendszert a nemzetközi örökbefogadás számára. Mi ezt az információt kaptuk. Természetesen ez a nemzeti hatáskörbe tartozik, és itt mi nem cselekedhetünk közvetlenül. Ugyanakkor kaptunk információt az illetékes hatóságoktól, és úgy gondoljuk, hogy ez előrelépésnek tekinthető. Tehát a korábbi helyzethez képest előreléptünk. lehetőségünk volt elmondani azt is, hogy talán elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy alkalmazkodjunk a rendszerben a nemzetközi örökbefogadáshoz, hiszen ez is téma volt a bizottságunkban. Mindezt összefoglalva úgy gondolom, hogy ez a kétnapos látogatás lehetőséget biztosított arra, hogy további információkat szerezzünk hasznos dokumentumokhoz jutottunk hozzá. De azt gondolom, hogy szimbolikusan és a valóságban is igen jó ellátogatni egy másik intézménybe, megtapasztalni, hogy hogyan dolgoznak. És a, így a petíció benyújtói is tudhatják, hogy valóban érdeklődést tanúsítunk az ő ügyük iránt és ez jó követése lehet a korábban elvégzett munkának. Köszönöm szépen, elnök asszony, igaza van, ez az utazás, illetve látogatás rendkívül fontos és hasznos volt. Hét parlamenti képviselő utazott el, valamint a román egykori EP képviselők is részt vettek ezen. Ez tehát a legnagyobb delegáció volt, amely a Petti szakbizottság nevében valaha is tagállamba utazott. Ez jól mutatja, hogy mennyire érdeklődünk ezen ügyek iránt a parlamentben és a szakbizottságban. Ezen túlmenően az az érzésem, hogy a kolléganő szinte csak a román hatóságok álláspontát közvetítette, illetve tükrözte, és kevéssé tükrözik az elhangzottak a petíció benyújtásán, benyújtójának álláspontját. Ejele Sander, Tabajdi Csaba, Bagó Zoltán, valamint egy további európai parlamenti képviselő vett részt az ügy kezelésében, ők tettek fel kérdéseket, további, illetve román állampolgárokkal együtt, a cien mennyiségre vonatkozóan, amely felszabadul az arany kitermelésekor. A válasz gyakorlatilag nulla volt, tehát nem érkezett válasz tulajdonképpen. A sziklák kirobbantásában használt anyagok mennyiségére vonatkozó kérdésre szintén nem kaptunk választ. Igazi kakofónia ö, alakult ki. Volt, aki 207 millió tonnáról beszélt, a szabályozás 50 millió tonnáról beszélt euróként. Hatalmas volt tehát a diszkrepancia a szolgáltatott adatok esetében. Aztán a biztosítás katasztrófa esetére. Egy ilyen hatalmas projekt esetében hatalmas kockázatokkal kell számolni. Tabajdi Csaba, Bagó Zoltán és Gert Hoffman is kérdéseket tettek fel ezzel kapcsolatosan. Nagyon keveset mondó, semmit mondó válaszokat kaptunk. Csupán. A kitermelés kezdette óta tekintettel a kitermelt aranymennyiségre nem volt elégséges a biztosítás. Egyszerűen kafkai állapotok uralkodtak ezen projekt kapcsán. Három-négy képviselő is ismételten többször rákérdezett a geológiai körülményekre, erre sem érkezett komoly válasz. A Román Geológiai Intézet, a Román Akadémia, valamint a Bukaresti Gazdaságtudományi Intézet és a babes Bójai Egyetem komoly aggályokról számolt be, ami a geológiai struktúrát illeti, illetve ami a kockázatokat illeti, a hatalmas célmennyiséget tartalmazó tó kapcsán, amely nyomást gyakorol a talajra. Csak felszínes válaszok érkeztek a kérdésekre. Aztán, ami e- a szigetelést illeti, Ayala Sender kolléganőm kétszer is elkérdezett az alkalmazott speciális szigetelési módszerre. A Környezetvédelmi Minisztérium válasza gyakorlatilag arra engedett következtetni, hogy gyakorlatilag maga a Környezetvédelmi Minisztérium az aranykitermelő bányászati cég piárosa. Sokan, sok-sok képviselőnek egészen más a véleménye, mint amit a jelentés tükröz. És fontos lenne, hogy a jelentés tükröz ezeket az eltérő véleményeket is. Úgy gondolom, hogy az utazásunk szervezésével is voltak gondok. Fontos lett volna ugyanolyan módon meghallgatni a Rosa Montana képviselőit, mint a kormány képviselőket. A tudósok, akik a petíciót benyújtók részéről, illetve őket képviselve részt vettek az úton, nos, ők igazán szakértelemmel rendelkeznek. Én nem vagyok vegyész, nem vagyok szakember. A szakemberek szó sem juthattak az eszmecsere során gyakorlatilag meg sem szólalhattak. Ilyesmi még soha nem fordult elő itt nálunk a szakbizottságban. A kormányképviselők fejtegetései vették el az idő felét. Az intézményes együttműködés, a román ombudsman és a román petíciós szakbizottság között egyébként üdvös volt, és dicséretes, ezt más ügyekben is praktizálni kellene, annak érdekében, hogy mielőbb cselekedni lehessen az európai polgárok érdekei védelmében. Egy további dolgot még meg kell említenünk, alapvetően egyetértek a megjegyzésekkel, amelyek az örökbefogadás problémáira vonatkoznak Romániában. A nemzetközi örökbefogadást csak a külföldön élő román polgárok számára kellene lehetővé tenni. Itt világos kérd- válaszok érkeztek az észszerű kérdésekre. Látszik, hogy itt igazán megbízható szakértők vettek részt az ügy feldolgozásában. Négy képviselő továbbá megbeszéléseket folytatott román újságírókkal, itt főként a sajtószabadságról volt szó. A záró jelentésbe beletartozna ez is, és Néli Krósz biztos asszonynak is továbbítani kellene ennek eredményét. Aztán van egy magas rangú munkacsoport, amely a sajtószabadsággal és a média pluralizmusával foglalkozik a Romániában. Ezt is meg kell említeni. Meg kell említeni még egy további ügyet. A bukaresti katolikus katedrális vonatkozásában Robo érsekkel történt eszmecsere. Arról volt szó, hogy a mi szakbizottságunk hogyan járult hozzá ahhoz, hogy a katedrálist fenntartsák. Ebből látszik, hogy adott esetben mi is pozitív szerepet játszhatunk az európai polgárok életének javítására, érdekeik védelmére. Ez egy pozitív példa a mi munkánk kapcsán. Aztán a második napon találkozunk kellett volna tudósokkal is. Ez is beletartozik a jelentésbe. Négy hivatalos képviselője vett részt ennek a szakbizottságnak ezen az estét találkozón, és még két megjegyzésem lenne a logisztikára vonatkozóan. Először is hangsúlyoznunk kell, hogy ez egy értelmes utazás volt, másodszor pedig akkor rendeztük meg, amikor a bizottság döntött erről, arról, hogy legyen egy tényfeltáró eljárás és egy tényfeltáró látogatás. Ez tény. Az Európai Bizottság objektivitását és kompetenciáját nem akarja kérdőre vonni senki, de sem a kormány, sem a helyi és regionális hivatalok nem ismerik az Európai Bizottság vizsgálódásainak szövegét. Konstancában és Bukarestben érdeklődtem, ott állítólag hivatalosan még nem kapták meg a vonatkozó iratokat, ezt meg kell vizsgálni, hogy valóban így van-e. Most pedig rátérnék a szélerőművekre. Valóban, potenciálisan ez a legkihasználhatóbb zóna a szélerőmű hasznosítására. A Romániában telepítendő szélerőművek kétharmadát az érintett területen állítják fel. Fontos hogy a szövegben szerepeljen az is, hogy a petíciót benyújtó személy véleménye szerint hatalmas lenne a, ezeknek a szélmalmoknak a sűrűsége, hiszen több mint négyezer ilyet szeretnének felállítani az érintett területen, ezért hatástanulmányt kell végezni, nem a szélerőmű létesítésének helyességét illetően, hanem arra vonatkozóan, hogy hol kellene felállítani őket, illetve hol nem egészen pontosan. A Natura 2000 és a speciálisan védett területek említése kerültek a petícióban, ezzel is foglalkozni kell, ezt is meg kell említeni a zárójelentésben. Eltekintve a pártpolitikai lag, pártpolitikai megegyezés, megjegyzésektől, el szeretném mondani, hogy összességében ez egy sikeres látogatás volt. Köszönöm. Eh, mulțumesc mult, doamna președintă. Eh, aș vrea să vă mulțumesc pentru... Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a beszámolót. Ezen kívül szeretném megköszönni azt is, hogy ilyen jól vezette a delegációnkat Romániában. Póttakként voltam jelen a látogatáson, és az első nap tevékenységében vettem részt. Dobrúdzsába sajnos már nem jutottam el, de nagyon hálás voltam azért a sok információért, amelyhez hozzájutottam. Amennyire én látom, ez egy nagyon hasznos látogatás volt. Hiszen, ahogy Bostinár úr is mondta, lehetéve, lehetővé tette, hogy bizottságunk számos tagja közvetlenül kommunikáljon a román hatóságokkal. azt gondolom, hogy jól tette, hogy ennyire részletezte a hatóságok válaszát Rosse Montánával kapcsolatban. Találkoztunk a petíció benyújtóival, akik már Brüsszelben is jelen voltak a bizottságunk előtt. És csak azt ismételték el, amit már Brüsszelben is elmondtak. Nem gondolom, hogy túl keveset beszélt volna arról, hogy mit mondtak a petíció benyújtói. Azt gondolom, hogy ők már elmondták az álláspontjukat, amikor itt voltak Brüsszelben, ezért az elnök asszony jól tette, hogy inkább arról beszélt, amit a román kormány tisztviselői mondtak. Viszont ha arról beszélünk, hogy valakinek az oldalára kellene állnunk, ahogy Bostiner úr mondta, hogyha már valakit felkeresünk, akkor én üdvözöltem azt a tényt, hogy a román hatóságok ilyen segítőkészek voltak, és kommunikáltak velünk. Méltányoltam, hogy legalább 7-10 tisztviselő érkezett minden témával kapcsolatban. Amikor megválaszoltuk a kérdéseket az egyik témában, akkor tizen felálltak, kimentek, és tíz új ember érkezett a helyükre. Azt gondolom, hogy ez nagyon professzionális benyomást tett ránk. Minden kérdésre válaszoltak, egyik elől sem tértek ki. Hogy Bostiner úr is mondta, nem vagyunk vegyészek, nem vagyunk geológusok. Mégis úgy gondolom, hogy tanultam ezekből a találkozókból. örömömre szolgált az is, hogy Bukarestben újra találkozhattunk a petíciót benyújtókkal, és meghallgathattuk a véleményüket. Másrésztről sajnos el kell mondanom, hogy volt olyan is, ami nem nyerte teljes mértékben a tetszésemet. Azt gondolom, hogy nem volt jó ötlet meghívni másokat is a petíciót benyújtókkal való megbeszélésekre. Ezeket az embereket nem tájékoztatták a, tá- a találkozó napirendjéről. Ők jó szándékkal érkeztek, és ők is hozzájárulhattak volna a vitához. De sajnos nem tájékoztatták őket arról, hogy mi hogyan szoktunk dolgozni, és zavarta őket, amikor azzal szembesültek, hogy Meghívták őket, de nem szólhattak hozzá. A delegáció tagjaival nem közölték, hogy miért eh, hívták meg ezeket az embereket. Ezt csak akkor tudtuk meg, amikor beléptünk a terembe. Ez megzavarta a napi rendünket. Matoni elnök asszony eh, hősies küzdelmébe került, hogy, eh, hogy ellenálljon, ezeknek a jóindulatú embereknek a valóságos rohamának, akik szerettek volna hozzászólni, de nem tájékoztatták őket az eljárás rendjéről. Volt velünk egy kolléga, aki nem tagja a Peti Bizottságnak, és ő felszólította Mattoni asszonyt, hogy vállalja ezért a felelősséget. Szeretett volna egy adhok, improvizált eljárást követni nem gondolom, hogy ez jó fényt vetett volna az Európai Parlamentre Romániában. Én beszéltem az ottaniakkal, és attól tartok, hogy nekik az volt a benyomásuk, hogy meglehetősen kaotikus módon dolgozunk. Egyetemi professzorokról van szó, civil szervezetek képviselőiről. De ők nem voltak a petíció benyújtói között, és el kellett magyaráznunk nekik, hogy hogyan működik ez. Ők erről semmit nem tudtak, azt hitték, hogy őket csak nyomásgyakorlás céljából hozták oda. De ha egy tényfeltáró látogatásról van szó, akkor nem helyes, hogy nyomásgyakorló csoportok vannak jelen, akiket az egyik kollégánk hívott oda. nehéz úgy dolgozni, hogyha valaki meghív egy nyomásgyakorló csoportot. Azt gondolom, hogy mindig hideg fejjel kell tevékenykednünk. Örömömre szolgálna, hogyha legalább a jelentés megtárgyalásakor meg tudnánk valósítani ezt a higgadságot. Egy másik dolog, ami zavart, az az, hogy volt egy újságírókkal való megbeszélés, ami nem volt benne a programban azt gondolom, hogy világosan meg kell határozni, hogy mi lesz benne a programban. Hiszen így tudjuk eldönteni, hogy van-e erre felhatalmazásunk, vagy tehetünk ezen kívül mást is. Hiszen mindegyikünk tudna olyan dolgokat mondani, amik gazdagítanák a jelentést, de nem voltak benne a napirendünkben de akkor a kész jelentés nem lenne releváns abból a szempontból, hogy mit értünk el valójában. Tehát ez a napirenden kívüli sajtótájékoztatónak szerintem nem kellene megjelennie a végső jelentésben. Azt gondolom, hogy itt már kívül vagyunk a kezdeti kereteken, és nem is gondolom, hogy ez releváns lenne. Hiszen ennek semmi köze nem volt egyik olyan petícióhoz sem, amelyek kapcsolatban információt gyűjteni mentünk. Ezért kíváncsian várom a jelentés szövegét, és remélhetőleg sikerül egy releváns összefoglalót készítenünk, ami megfelel a petíciót benyújtók elvárásainak, és megfelelő képet közvetít a parlamentről nem szabad azt üzennünk a polgárainknak, hogy többre vagyunk képesek, mint amire valójában képesek vagyunk, sem pedig azt, hogy saját politikai érdekeink mentén nyomásgyakorlásra használjuk őket. Sajnálatos lenne, hogyha a polgárok erre a következtetésre jutnának. Köszönöm. Köszönöm. Ö próbálom akkor formába önteni ezt. Két misszió volt, két látogatás, és mind a petíciót benyújtóknak, mind pedig a bizottságnak megerősítettük, hogy ugyanarról a látogatásról van szó, vagyis együtt kell dolgoznunk. Köszönöm mindenkinek, most pedig következzen a napirend következő pontja. Elnézést kérek a jelenlévő petíció benyújtóktól, hogy várakozniuk kellett. Következnek a megtárgyalandó petíciók. A 12-es pontnál tartunk. És és a, megadom a szót a Jakucs ügyvédi irodának. Tisztelt elnök asszony! Bebes István vagyok, körmendi állampolgár, és jó magam nyújtottam be a petíciót a Jakucs ügyvédi iroda segítségével. És engedje meg a bizottság, hogy a következtetést, amely a kiadott közleményben van, arra kérjem a bizottságot, hogy állapítsa meg, ezzel ellentétben, hogy a, az eljárás során mind az uniós jogot, mind pedig a partnerség elvét megsértették a pályázat elbírálása során, amelyet Körmen város önkormányzata benyújtott. Egy rövid idézettel szeretném indítani a gondolatomat, ez Batyányi Boldog Lászlótól származik. Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek, és ezáltal a Istennek tetsző dolgokat cselekedjem. Most én azt szeretném jelezni, hogy ez a jó Istennek tetsző dolog ez nem valósult meg abban az eljárásban, amelyet a Körmendi Battyányi kastély felújításával kapcsolatosan Körmend város önkormányzata mint projektet benyújtott, hiszen az eljárás során olyan eljárási rendet alkalmaztak, amelyben a várost az eljárás során megtévesztették, és olyan feltételeket szabtak meg, amelyet teljesíteni későbbiekben már nem tudott, és ezt a, a projektet ezzel kapcsolatosan nem tudta normálisan kialakítani. Az egész projekt megvalósítása az egy FARCBC pályázat során került kialakításra, ahol meghatároztuk azt, hogy milyen sorrendben próbáljuk meg ezt a kastélyt felújítani. Ezt a munkát kidolgoztuk, és ennek megfelelően nyújtottuk be a 2007-2013-as időszakhoz ezt a, a projektet, amely kiemelt projektek sorába tartozott. Szeretném elmondani, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács nevesített projektként ö, ö, ö állapította meg ennek a kastélynak a felújítására, és azt is szeretném jelezni a tisztelt bizottságnak, hogy körmend város önkormányzata mindegy 91 millió forintot költött arra, akár szellemi termékeknek a kidolgozására, pályázatírásra, telkek átalakításra, állapotfelmérésre, engedélyezési tervek kidolgozására, hogy azon alapelveknek, amelyeket a Regionális Fejlesztési Tanács és a Fejlesztési Ügynökség számára kitűzött, meg tudjon felelni három alkalommal átdolgozásra adták vissza ezt a pályázatot majd negyedik alkalommal megváltoztatták a pályázati feltételeket tehát azt mondták ki hogy amely épületrészekre mi a pályázatot be szeretnénk nyújtani azok az épületrészeket ne újtsuk fel hanem egy jóval nagyobb felújtásban vegyünk részt ami nagyságrendjében is körülbelül hat eight szoros összegbe került volna körmend város önkormányzatának. nyilvánvalóan és logikusan ezeken a feltételeken nem tudtunk volna megfelelni éppen ezért az eredeti pályázatot nyújtottuk be és ezt a pályázatot rangsorolta a regionális fejlesztési tanács és ezen körmen város önkormányzata nem nyert támogatást. erről a támogatás odatéléséről vagy nem odatéléséről rásbeli anyagot nem kaptunk. tehát a problémám az hogy semmilyen jogorvoslati eljárással nem tudtunk élni sem magyarország irányában sem pedig hát nyilvánvalóan ezért is fordultam a petciós bizottsághoz és kérem azt hogy legalább biztostson jogorvoslati lehetőséget számunkra hiszen hogyha a magyarországi eljárások során ez nem valósulhatott meg legalább a petciós bizottság ennek a beadványunknak adjon helyt. szeretném még azt elmondani a tisztelt bizottságnak hogy a, az időintervallumok azok nem teljes egészében stimmelnek, ugyanis a döntésre nem 2010. október 28-án kerül sor, hanem 2009. október 28-án, különben október 28-a Battyányi László születésének az időpontja, hiszen ő 1870. október 28-án született, tehát az ő születésnapján mondták ki a beadványunkra, a projekt beadványunkra a halálos ítéletet, azt, hogy nem kerülhet ez támogatásra, és nem lehet ezt a kastélyt a, a megfogalmazott elvek alapján fel, felújítani. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy néhány szóban hallgassa még, még a Jakucs ügyvédi irodát, és utána hozzon korrekt döntést körmendel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet. Tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság! Amit a petíció benyújtója Bebes István úr elmondott, lényegében ö, ö, jogi köntösbe ö, öltöztetve vagy abban megfogalmazva, lényegében mi ebben látjuk a, az EU jognak, illetőleg egészen konkrétan az 1083 per 2006-os EK rendelet elveinek, és elsősorban a partnerség elvének, az együttműködés elvének a, a megsértését. Ahogy a Bebes úr is ö, arra ö, hivatkozott, ennek a petíció benyújtásának alapvetően az volt az oka, hogy a magyar nemzeti hatóságok azt a jogorvosati lehetőséget, amit egyébként a jogszabály előír, nem biztosították. A másik ok, ami miatt a, a tisztelt petíciós bizottsághoz fordultunk, az az, hogy ezúton is felhívjuk a, a figyelmet és rajta keresztül az Európai Unió szerveinek a figyelmét azokra az ellentmondásokra, illetőleg az együttműködési kötelezettség hiányára, amelyek az ERFA támogatások elbírálása során ebben a konkrét ügyben is jelentkeztek, és a jövőben is ilyenek előfordulhatnak. Tehát amennyiben a jövőben ebben a, a, a Európai Bizottság vagy a tisztelt petíciós bizottságnak bármilyen lehetősége van, hogy erre fokozottabban figyeljen oda. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében adom meg a szót. Éva Mária Bárcénak. Elnök asszony, tisztelt bizottság! Um, ahhoz, hogy megérthessük a, az elhangzottakat, szeretném uh, elmondani azt, hogy, hogy Magyarországon kétféle módon történik a, a pályáztatás. Az egyik módszer az a nyílt pályáztatáson keresztül, a másik pedig a kiemelt projekt eljárásrenden keresztül amit hallottunk és a tisztelt polgármester úr is elmondott az a kiemelt projekt eljárásrendre vonatkozik. mit jelent ez? azt jelenti hogy a regionális fejlesztési tanács amely a helyi szereplőket képviseli tehát önkormányzat helyi önkormányzatok megyei tanácsok képviselői ülnek benne ők tesznek javaslatot a kormány tehát az iránytó hatóság is általa a kormány felé hogy, milyen projekteket javasolnak finanszrozásra az adott régión belül és itt történt tehát a, and 2009, valóban 2009. szeptember thirty a ülés, itt egy elírás történt, elnézést kérünk az adott anyaggal kapcsolatosan, tehát itt ez nem ténybeli tévedés van, hanem egy egyszerű elírás. A, ami az anyagban megjelent tehát a nyugat dunántúli regionális fejlesztési tanács szeretném aláhúzni hogy ez a tanács az európai uniós források végrehajtásán kvülálló szerv tehát ez egy helyi szerv ami javaslatot tesz egy európai uniós forrást végrehajtó eh, szerv irányába hogy mit szeretnénk javasolni és ennek a tanácsnak a szeptember thirty i ülésén tárgyalták hogy mely turisztikai projekteket támogassák illetve kerüljenek benyújtásra a zenefűhöz. négy projektet jelöltek támogatásra ez alkalommal viszont mivel nem volt megfelelő forrásmennyiség ennek támogatására megkérték a regionális fejlesztési tanácsot hogy rangsorolják hogy válasszanak ki két projektet a négyből mert négy projekt támogatására nincs lehetőség és ekkor történt valóban az október twenty eight i ülésen amikor két projektet javasoltak beterjesztésre tehát támogatásra ekkor került az európai uniós forrásokat menedzselő szervek elé ez a, projektjavaslat hogy, és ezek között sajnálatos módon a körmend városnak a projektjavaslata nem volt köztük tehát itt ebben a, három, ebben a két projektben nem volt ott a regionális fejlesztési tanácsnak lett volna a feladata hogy értestést küldjön a körmend város önkormányzatához hogy nem került benyújtásra beterjesztésre a javaslata. tehát ebben az esetben nem került el a projekt ahhoz a szinthez ahol az iránytó hatóság a közreműködő szervezet vagy bárki aki európai uniós forrásokat menedzsel eh, tudjon bármilyen szintű dokumentumot küldeni hiszen már előtte megakadt ez a folyamat és ennek a szervnek lett volna a feladata eh, tájékoztatást küldeni a projektgazda irányába. ezért a bizottságnak a az álláspontja az hogy, hogy nem szegtek meg jelen esetben semmilyen európai uniós szabályt és a partnerségnek az elve is a, um, a betartásra került hiszen a, um, tehát a regionális fejlesztési tanácsnak megvolt a lehetősége hogy beterjessze ezt a javaslatot viszont nem tette. az hogy elmulasztotta a, az értestést az, az a regionális fejlesztési tanács hibája az eu s alapokból finanszrozott projektek végrehajtása megosztott felelősséggel jár tehát van ami az európai unió bizottsága feladatkörébe tartozik és van ami a tagállam felelősségébe tartozik. az európai bizottság nem szól bele abba hogy milyen projekteket választ ki a tagország és nem szól bele abba hogy milyen belső eljárásrend szerint teszi ezt tehát a kialaktott eljárásrend ez volt jelen esetben is. és egy helyi tanács nem tette meg a megfelelő intézkedéseket. Köszönöm szépen! Ringrazio la Commissione, do la parola al collega Jár. Jár kollégának adom meg a szót. Also ich kann, Nos, először is szeretném elmondani, hogy meg tudom érteni a petíciót benyújtók felháborodását. Ha az ember benyújt egy projektet, akkor nyilván erőfeszítéseket tesz, hogy sikeres legyen, és hát mindig szomorú, hogyha nem jár sikerrel az adott projekt. Engem is érintett már ez a helyzet. Én is nyújtottam már be Peti, egy projektet egy iskola nevében, és nem jártunk sikerrel. A bizottság megerősítette, hogy az eljárás helyes volt, és én is csak ezt meg tudom erősíteni, hogy ez valóban így van. Mi pénzeket állítunk rendelkezésre, és a régiónak magának kell döntenie arra, hogy milyen prioritások mentén költi el a pénzeket. Más részről gyakran elhangzik ugye, a szemünkre vették azt, hogy mi Brüsszelben döntünk, és nem is tudjuk, hogy helyben mi a helyzet. Éppen ezért ez helyén valós így, hogy helyben döntenek, illetve a tagállam dönt a projektekről. És a bizottság megállapította, és mi is úgy látjuk, hogy nem történt jogsértés. Én azonban ez esetben felmutatnék egy sárga lapot, hogy egy labdarúgásból származó metaforával éljek, mert azért nem történt minden úgy, ahogy kellett volna. Hogyha demokratikusan megpróbálunk kiválasztani bizonyos projekteket, akkor nyilvánvalóan a sikertelen projektek szervezői számára egy értesítést azért el kell küldeni. Én azt javasolnám, hogy lezárjuk a petíciót, de természetesen az illetékes magyar szerveknek, hatóságoknak tudomására kell hozni a problémát. És fontos, hogy megfelelő kommunikációra kerüljön sor, akkor is, hogyha egy adott projekt nem jár sikerrel. Úgy látom, hogy itt kommunikációs hiba történt. Ott helyben jobb együttműködésre van egyszerűen szükség, én úgy látom. Feltételezem, hogy a sikeres projektekről beszámoltak az újságokban, de hát a kevésbé örvendetes hírekről is be kell számolni, és kommunikálni kell azokat a partnerség elvének megfelelően. Non ci sono altri interventi? Úgy látom, más nem szeretne hozzászólni, vagy mégis? Bostinár kolléga, parancsoljon. Stat Kedves, kedves elnök asszony, Ezúttal is azt kell megállapítanom, hogy sokszor a helyi közösségek vesztenek rajta egy-egy ügyön. Az a közösség, amely támogatta azt a projektet, pénzt, energiát, időt fordított rá, lelkesedéssel készítette elő a projektet. Végig járta mindazon lépéseket, amelyeket az előírások megneveznek, és később aztán végül először is nem értesülnek a projekt szervezői arról, hogy nem jártak ellen, nem magyarázzák meg nekik, nem indokolják meg nekik, hogy miért vallott kudarcot a projekt. Tehát, hogyha teljesen objektíven nézzük, akkor betartották a szabályokat, de az én tapasztalatom hazámban, Romániában is az, hogy sokszor azért mégsem úgy zajlanak a dolgok, ahogy kellene, felmerülhet esetleg a politikai nyomásgyakorlás gyanúja, illetve annak a gyanúja, hogy esetleg valaki, mert nem a megfelelő párt színeit képviseli, akkor esetleg ezért nem jött sikerrel a projekt. A bizottságnak, éppen ezért az Európai Bizottságnak világosan öm, le kell fektetnie olyan szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy ilyesmi újra megtörténjen a jövőben. Regionális szinten meg kell nevezni a felelős szemét vagy hatóságot. Fontos értesíteni a körmendi projekt szervezőit is, hogy a projektet nem lehet támogatni ebből és ebből az okból kifolyólag. Tehát a tájékoztatás mindenképpen fontos. Meg kell állapítani, ki volt az a személy vagy hatóság, aki elmulasztotta ezt a feladatot végrehajtani, és őt szankcionálni kell. Nekünk ez a felelősségünk, hogy gondoskodjunk erről az európai polgárok érdekeinek védelmében. A polgárokat ugyanis a hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk, és a hatóságoknak be kell tartaniuk a jogszabályokat. Nagyon sajnálom, hogy nincs olyan európai keret, amelynek keretében mi most itt beavatkozhatnánk, és az Európai Bizottságot hoz kell ítélnünk az ügyet, de azok, akik ilyen hibákat elkövetnek, azok az Európai Unió autoritását és presztízsét ássák alá. Nagyon fontos ezért, hogy a felelősöket elővegyük, és felelősségre vonjuk. Egy ilyen projekt nyilvánvalóan tehertételt jelent a helyi közösség számára, főként, hogyha a projekt sikertelen lesz. Ez világos. Non ci sono altre richieste di parola. Van-e még hozzászólási kérés? Ha nincsen, akkor a petíciót benyújtóinak adom meg a szót, hogy reagálhassanak. Parancsoljon. Asszony, tisztelt bizottság, csak röviden szeretnék reagálni az elmondottakra. Talán annyit szeretnék jelezni valamennyiük részére, hogy három alkalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, ugye ez a, a felettes szerv, és ez őrködik ugye a, a pályázatok kidolgozásán, tovább, tovább dolgozásra adta vissza ezt a pályázatot Körmenváros önkormányzatónak, ugyanazon feltételek mellett. Majd ugyanez a szerv negyedik alkalommal arra kéri Körmendváros önkormányzatát, hogy eltérve attól a, az eredeti elképzeléstől, amely alapján Körmendváros önkormányzata kiadta azokat a forrásokat, amelyek alapján kidolgozásra került a projekt, változtassa meg az elképzelését, változtassa meg, amit Európai Uniós pályázat során kidolgozott, és csináljon, készítsen egy újabb pályázatot, öljön bele ismételten sok-sok pénzt, akár ismételten 90 milliót, és jusson el a megoldásig. És ezt elnézést kérek, ez olyan, mint mikor a labdarúgásról volt itt szó, mikor elkezdik a mérkőzést a sportpályán, és a 90. percben, a lefújás előtt pár másodperccel azt mondják, hogy megváltoztak a feltételek, tisztelt urak, innétől kezdve ezen játékszabályok alapján dolgozunk, tehát aki nyerésre áll, az vesztett. Na hát itt ez történt, és én azt gondolom ez az, amit próbáltunk jelezni a beadott petícióban. Köszönöm a figyelmet. Condivido questa, queste osservazioni e tra l'altro raccolgo eh, le considerazioni contenute negli interventi dei colleghi. Egyetértek ezzel a... Egyetértek ezzel. E, eh, jár. Eh, ezzel a megjegyzéssel, és feljegyeztük ezt, ami jár kolléga hozzászólásait illeti. A bizottság részéről egyértelmű, hogy hiba történt. Igen, ezt elfogadjuk. De azt gondolom, hogy el kell mondani, hogy a bizottság itt nem tud beavatkozni. annyit tehet, hogy kifejezi a véleményét a nemzeti hatóságok irányába. Úgy látom, hogy a bizottság nem tud ennél többet tenni. Azt gondolom, hogy mi is megtettünk mindent, amit tudtunk. Ön egy konkrét kéréssel érdeke, érkezett hozzánk. Azt gondolom, hogy ennél többet mi nem tehetünk. Nagyon köszönöm, de mégis azt gondolom, hogy a petíciójának volt értelme, hiszen emlékeztetett minket arra, hogy alaposan figyelnünk kell a bizottság ilyen irányú tevékenységét. Jár úr, tessék. Teljesen egyetértek azzal, amit az elnök asszony mondott. Én az azonban mindenképpen figyelmeztetném az Európai Bizottságot arra, hogy a játékszabályokat illetően nagyobb átláthatóságot követeljen meg a helyi hatóságoktól és a regionális szervektől. Hiszen, hogyha valaki hiányolja az átláthatóságot, nyilvánvalóan valamilyen hiányosság tapasztalható. És másodszor pedig úgy gondolom, hogy ezt a petíciót a magyar petíciós szakbizottságnak is tovább kellene adni, illetve rendelkezésre kellene bocsátani tudomására hozva a problémát, hiszen a tagállamon belül úgy tűnik az átláthatósággal gond van. Németországban is gyakran tapasztalunk ilyesmit, de hát ezáltal azért reményt tudunk kelteni, hogy a petíciót nem dobjuk csak félre lehet, hogy második, harmadik körben sikeres lesz végül a projekt, ha első körben nem is sikerült. Hiszen nagyon jó, hogyha egy régióban helyi szinten sok ötlet, sok projekt van, tehát a legfontosabb az, hogy az Európai Bizottság gondoskodjon az átlátható eljárásokról, és én úgy gondolom el kellene küldeni a Magyar Petíciós Szakbizottságnak is, hogy ők is foglalkozhassanak az ügyjel rivolto dal, dal collega Iardi. Igen, ezt a megjegyzést járó részéről még hozzá fogjuk tenni a Nemzeti Bizottságnak küldendő dokumentumhoz. Lehet, hogy éppen ez lesz majd a megoldás, hiszen talán nemzeti szinten tudnánk a legtöbbet tanulni ebből. Köszönjük szépen a petíciót benyújtóknak. Most pedig térjünk át a következő petícióra. Ez a 13-as pont. Ennek a tartalma valamelyest hasonló. A szabályokról, a jogszabályokról van szó a felszín alatti vízkészletekkel és azok védelmével kapcsolatban. Megadom a szót Hannes Heikila asszonynak. Anne Bland, uh, we swap places, sorry. Elnézést, a nevem Anne Bland helyet cseréltünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is a lehetőséget, hogy eljöhettem és az önök segítségét kérhettem annak érdekében, hogy megvédjük a Virtankangas térséget és annak felszín alatti vizeit. A célunk egyértelműen az, hogy mindenki tiszta vízhez juthasson ebben a régióban, de anélkül, hogy veszélyeztetnénk a tiszta talajvizet, ami jelenleg ezen a területen található. A Virtankangas hegyhát a, akkor keletkezett, amikor a jégkorszak után visszahúzódott a jég. Itt igen gazdag a növény és az állatvilág, és Natura 2000-es minősítéssel is rendelkezik tiszta és ősi talajvíz található ezen a vidéken, és több mint 100 ezer háztartást, specializált mezőgazdaságot lát el, illetve élelmiszer iparágakat is. Ez egy nagyon fontos szabadidős terület is. Itt bárki szedhet gombát és bogyókat, kirándulhat, télen pedig síjelhet. A képeken is láthatják, hogy ez egyértelműen természeti vagyonnak tekinthető, és az egyik legnagyobb finországi tó is itt van. Ez jelenleg az édesvízi halak 13%-ának ad otthon Finnországban. A Turku vízprojekt egy hatalmas projekt, amit korábban még soha nem indítottak ehhez hasonlót. Naponta 100 ezer köbméter vizet emelnének ki a Kokemaki folyóból, ami körülbelül 100 kilométerre található Turku városától. A folyó mellett egy vegyi üzemet állítanának fel, ami polialumínium kloridot használ. 120 cm átmérőjű csöveken vezetnék át a vizet, és 100 kilométeren át vezetnék. Át haladna ez a csővezeték azon a hegyháton, amit láthatnak szintén a képen. Ezt átszűrnék 20 medencén, ezek után pedig klóroznák, hogy a Turku régióban ivóvíznek lehessen használni. Ezen a képen láthatják a tavakat, ez pedig egy légi felvétel ezekről a medencékről az algáktól és a humusztól zöld. És nagy a kockázata, hogy ezek eldugulnak, hiszen ez már eddig is előfordult. A lakosok nagyon aggódnak. Mindenki tudja, hogy a Kokemaki folyó szennyezett Tampere városának szennyvize ide ömlik. Ez Finország központi és nyugati részén található ösztrogén, antidepresszánsok és más gyógyszerek is találhatóak benne, nehézfémek, üledékei is megtalálhatóak benne. A Finnish Chemicals nevű vegyi cégből jönnek ezek oda, ami már, ami már több mint 40 éve termel. Polialumínium kloridot már eddig is használtak ennek a folyónak a tisztítására, de soha nem olyan mennyiségben, mint ahogy most tervezik. Nem ismerjük ennek a folyóvíznek a minőségét, sem megfelelő, sem kellően átlátható, hogy hogyan lehetne ezt megmérni. Még a hatóságok is panaszkodtak ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag maga a cég határozhatja meg, hogy milyen minőségű ez a víz, és hogy mit kell valójában tennie. Ez nem egy fenntartható módja a polgárok vízzel való ellátásának, és becslések szerint 10-20 éven belül el fognak dugulni ezek a medencék is. A vízügyi keretirányelv tiltja a talajvíz minőségének romlását, ha csak nem a hetes cikkben található szigorú követelményeknek megfelelnek, vagyis az emberek biztonságban vannak, a fejlődés fenntartható, és nincsen más módja annak, hogy a vizet megtisztítsák. Tisztelt bizottsági tagok, az önök segítségét kérem abban, hogy megmentsük ezt a tiszta talajvizet, és ezt a, ezt a régiót a jövőbeli generációknak. Meg kell győznünk a bizottságot arról, hogy nyomozzák ki, hogy ez a projekt valójában törvénytelen, és hogy konzultáljon független finn szakértőkkel. Hogyha a bizottság továbbra, tovább folytatja ezt a vizsgálatot, akkor kérem, hogy a petíciós bizottság vigye ezt az ügyet a parlament plenáris ülése elé. Köszönöm szépen, ezen az utolsó fényképen láthatnak egy kis tavat, és ez is egy szabadidős térség. Ezt is tönkretenné ez a projekt. Köszönöm szépen. Grazie. A questo punto do la parola Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a bizottság képviselő kapja meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy eljött ma hozzánk, és köszönjük a videót is, amelyel megmutatta, hogy a természet és a talaj víz károkat szenved. A bizottság csak is örül annak, hogyha a természeti erőforrásokat, erőforrások védelmére kelünk. Ez esetben azonban egyetlen egy probléma merül fel, a bizottság illetékessége kívánatos volna egy tökéletes világban, de a jogszabályok sajnos nem tökéletesek, és mivel itt egy irányelvről van szó, ezért itt az Európai Bizottság nem illetékes. A finn hatósággal folytatott levélváltás révén arra jutottunk, hogy az európai jogszabályokat betartják az érintettek. Azonban nyilvánvalóan nem megengedhető, hogy a vízkészletek tovább károsodjanak, és a jelenlegi tényállás azonban nem mutatja azt, hogy ez megtörténne. Ezért megerősíteném a petíciós szakbizottság előtt, hogy jelen esetben nem káros, szenvedhet további károkat a talaj készlet. Jelen pillanatban betartják a vonatkozó szabályokat, a négyes cikkre gondolok. Lehet, hogy a jövőben szükség lehet beavatkozásra, de a jelenleg előttünk lévő iratok, dokumentumok azt mutatják, hogy nincs akut kockázat. Mindenek előtt, ami a higany-szennyezést illeti, a finn hatóságok biztosítottak bennünket arról, hogy ezen a területen már 20 évvel ezelőtt leállt az ipari tevékenység. És hogy a még meglévő ipari tevékenység messze található ettől a területtől, ahol esetleg a talajvíz szennyeződhet. A finn hatóságok úgy gondolják, hogy a kockázatok nagyon alacsonyak. Ebben az összefüggésben azonban lenne egy általános megjegyzésem is. Alapvetően az eljárás a következő, hogy az Európai Bizottság egy eljárást indít, mint ahogyan itt is történt, egy kísérleti projekttel kapcsolatosan. Általában levélváltásra kerül sor a tagállammal, és hogyha a tagállam válaszol a kérdéseinkre, és nem merülnek fel kétségek a válaszok helytállóságát illetően, akkor lezárjuk az eljárást. Mi a hatóságok részéről azt, az, azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nincs kockázat, ami a szennyezést illeti. Lehet nyilván megkérdőjelezni ezt az állítást, de ennek a bizonyítékát is fel kell mutatni. Mi a bizottság részéről ugyanis nem tudunk utána járni ennek az ügynek, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség sem teheti meg ezt. A továbbiakban azt is elmondanám, hogy egy olyan ügyről van szó, amelyet a Fén legfelsőbb bíróság is már tárgyalt. A Fén illetékes bíróság megállapította, hogy a projekt teljesen jogszerűen zajlik. És ez a tény további problémát, illetve akadályt gördít az Európai Bizottság elé, ugyanis a bizottság nem avatkozhat be egy olyan ügybe, amelyről már döntött egy tagállam legfelsőbb bírósága. Ideális esetben lehet, hogy más lenne a helyzet, de hát a dolgok nem tökéletesek, Már a parlamenttel is közöltük ennek megfelelő álláspontunkat, és nincsenek olyan újabb információk, amelyek bizonyítanák, hogy sérül az Európai Unió jogszabálya. És egy további megjegyzés, egy utolsó dokumentumot is kaptunk ezzel az ügyjel kapcsolatosan, amelyben a legfelsőbb bíróság bizonyos bíráinak integritását megkérdőjelezik. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatosan nem tud nyilatkozni, mi ezt nem tehetjük meg. Bizonyos magatartásformák kerülnek megemlítésre ebben a dokumentumban. Talán érdemes lenne egy nemzetközi grémiumot itt bevonni, de hát itt van a Transparency International egy civil szervezet, amely évente egyszer egy korrupciós indexet, korrupciós rangsort tesz közzé. Finnország ebben a rangsorban igen jó, jól szerepel, olyan országként tűnik fel, amelyben nem túl elterjedt a korrupció. Finnország és Dánia a legkevésbé korrupt országok tör- közé tartoznak világszerte. Ennek értelmében a bizottság nem igazán tud többet mondani, mint amit már a mint amennyit már elmondott. Tehát a dolgok jelenleg állásra tekintve mi nem tudunk nagyon más tenni. Elnök, esetleg szeretne valaki hozzászólni? Vagy adja meg a szót először a másik petíció benyújtónak? Most megkapja a szót, parancsoljon. Finland is a land of thousand lakes. Finnország az ezer tó országa, Éppen ezért nagyon fontos, hogy a talaj megfelelően menedzseljük, illetve a vizeket. A Virtangangas területen nagyon kevés a talajvíz, és az önkormányzati vízrendszerekbe való bejuttatáshoz nincsen szükség különösebb eljárásra. Ez a kitűnő minőségű ivóvíz körülbelül 100 ezer lakótérrel, és számos állat számára jelent vízforrást a vidéken. Nagyon sok területen Finnországban a helyi talajvíz az önkormányzati vízrendszerek része, és nagyon gyakran ebbe sajnos belekerülnek káros anyagok, mint például a vas és fluoridok. Éppen ezért kezelni kell, tisztítani kell ezeket a vizeket, és meg kell tisztítani ezektől a vegyi anyagoktól. Nagyon sok helyen filtereket használnak, Az oszmózis kapcsán szintén nagyon fontos a fluort eltávolítani. Nem szabad megengedni, hogy veszélyeztesse mindez a virtangakasz területen a vízkészleteket, és a nem természetes talajvíz előállításával sem szabad ezt veszélyeztetni. A kokemaki folyóból származó szennyezett víz mindenre nem alkalmas, hiszen ennek az előkezett víznek a minősége rossz lesz, és ez a virtangakasz területén a tiszta talajvizet is elszennyezheti. Ez pedig nagyon súlyos környezeti károkat okozhat, és ezek elkerülését el kell kerülni. A finn környezeti hatóságok számos korrupciós esetre derítettek fényt. Ezeknek részleteit az én külön jelentésemben találják, amelyet tíz nappal ezelőtt fogalmaztam meg a szakbizottság számára. Összegezve a teljes nem természetes talajvízrendszer rendszer a virtangangas területen teljes mértékben szükségtelen. Ha ilyen magas minőségű vizet eh, sikerülhetne előállítani az előkezeléssel, akkor ez a tisztított eh, víz eh, egyenesen Turkuba kerülhetne, és nagyon fontos a pH értéket is értékelni. Ezt a jelenlegi halineni víz tisztítónál is eh, el lehet végezni. Hát eh, generációk eh, szenvedhetnék meg mindennek kárait, és a virtangakasz tiszta vize nélkül a feltartható fejlődés nem valósulhat meg. Köszönöm. Ci sono interventi da parte dei colleghi. Köszönjük szépen. A kollégák részéről szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, nem. Senki nem szeretne hozzászólni. Jár úr, parancsoljon. Lehet, hogy ez tipikus esete annak, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy ugye jelenlegi, a jelenlegi helyzetet tekintve az Európai Bizottság tudomására nem jutott olyan tény, miszerint a flóra-fauna sérült volna az adott területen, így tehát lezárhatnánk a petíciót, de más részről, ha a petíciót benyújtók új információkkal rendelkeznek, akkor ezeket bármikor benyújthatják, és akkor újra foglalkozunk a petícióval. Mi itt Brüsszelből nem avatkozhatunk be arra vonatkozóan, hogy milyen technológiai eljárást alkalmaznak Finnországban. Ez a tagállam illetékességébe tartozik, hogy ott helyben egy bizonyos technológiával megtisztítják-e a talajvizet, vagy majd csak a célponton. Ez az ő döntésük, ebben mi nem avatkozhatunk bele. Itt a legfőbb kérdés, hogy a védett flóra és fauna kárt szenvede. Én erre való tekintettel azt javasolnám, hogy zárjuk le a petíciót, de ha a petíciót benyújtók új információkkal rendelkeznek, akkor azokat nyújtsák be, és akkor megint megnyithatjuk az ügyet. Jelen pillanatban nem látom, hogy milyen alapon tudnánk cselekedni az ügyben, ez az én gondom ezzel a petícióval. Elnök Mártinez, Mártinez kolléga. Yo no querría complicar. Köszönöm, elnök asszony, nem szeretném bonyolítani a helyzetet. Mindig a bizottságunk alapvető feladatára koncentrálok. Már nagyon régóta vagyok tagja ennek a bizottságnak, és sohasem hallottam jobb magyarázatát annak, mint amit a bizottság elnöke adott ebben a pillanatban teljesen pedagógikus, hiszen ilyennek is kell lennie. Az a fontos, hogy a petíciót benyújtók megértsék, hogy mit tesz ez az Európai Parlamenti Bizottság. A mi dolgunk nem az, hogy kényelem alapján döntsünk az egyes ügyekről. Sem pedig az, hogy a saját aggájainkat kifejezésre juttassuk. A bizottság képviselője pontosan elmagyarázta, hogy miről is szól ez a probléma. Én azt gondolom, hogy bár számomra nagyon szimpatikus a turkui régió, ahol nagyon sok mindent tanultam meg az életem során, többek között azt is, hogy hogyan kell szaunázni. Akárhol is laktam, ott mindig volt, volt ott egy szauna, hiszen ez egy családi időtöltés Turkuban, ezért én nagyon jól ismerem ezt a térséget, akár az egész ország, ez is egy csodálatos környék. Nem is ez a gond, hanem az, hogy most egy keretben vagyunk benne. És itt pontosan úgy működnek a dolgok, ahogy a bizottság képviselője elmondta. Ezért egyetértek azzal a barátságos megjegyzéssel, amit jár kollégám tett. Hogyha újra megismétlődne ez a helyzet, akkor természetesen be lehet nyújtani egy másik petíciót. De azt gondolom, hogy a valóságban nem ez a mi feladatunk. Nekünk az a dolgunk, hogy arra korlátozunk magunkat, hogy meghallgassuk, mit mond az Európai Bizottság, és aztán lezárjuk a petíciót. Természetesen ezeknek a polgároknak joguk van ahhoz, hogy benyújtsanak egy másik petíciót, akár kétszázat is, hogyha ehhez van kedvük, de meg kell, hogy értsék, hogy ebben a pillanatban, ebben a helyzetben vagy ö, megsértik az európai jogszabályokat, vagy nem. Szerintem nagyon fontos, hogy a bizottságunk ezt a úgymond pedagógiai feladatot is magára vállalja. Mindenkinek tudnia kell, hogy ez, ez az intézmény csak annyit tesz, hogy meghallgatja a polgárokat, szolidaritást vállal velük, és egyértelművé teszi számunkra, hogy vagy be tudunk avatkozni, vagy nem. Az eljárás szerint döntjük el, hogy beavatkozunk, vagy sem. A polgároknak meg kell érteniük, hogy miféle struktúrával állnak itt szemben. Tehát bármennyire kedvelem is a turkói régiót, bármennyire szolidáris is vagyok, azt javaslom, hogy ezt a petíciót zárjuk le, és természetesen a legjobbakat kívánjuk Finnországnak, Turkunak, és ö, annak, hogy ezzel a projekten ne legyenek problémák. De ahogy a bizottság is mondta, ebben az esetben itt ne, nincsen más dolgunk. Köszönöm, elnök asszony. Mi sembra che non ci siano posizioni divergenti. Nos, az a benyomásom, hogy nincsenek eltérő vélemények, azok után sem, amit a bizottság elmondott. Azt hiszem, ezt a petíciót le tudjuk most zárni. Nincs ugyanis semmi, ami arra mutatna rá, hogy az EU jogszabályot megsértették, ahogyan a bizottság képviselő is elmondta. Köszönöm a petíció benyújtójának a petíciót, Köszönöm, hogy felhívták a figyelmünket egy olyan témára, amely szívügyünk. Rövid időn belül még egyszer beszélünk majd a témáról, ugyanis a Környezetvédelmi Szakbizottság számára egy véleményt dolgozunk ki, ahol a jogszabályok betartásáról lesz szó, ami a vízügyi keretirányelvet illeti. Fontos, hogy a jogszabályokat megfelelően értelmezzék és hajtsák végre. Köszönöm szépen a petíciót. Most rátérünk a következő petícióra. Ez a 14-es számú napi rendi pont. Angela és William Flanagan nyújtotta be ezt a petíciót. A benyújtók itt vannak, Angela Flanagan fogja bemutatni a petíciót. Okay. cool. Madam Chair and members. Elnök asszony, tisztelt bizottsági tagok! Köszönöm a meghívást, a férjem elnézést kér, amiért nem tud itt lenni. Szeretnék rámutatni, hogy az összefoglalás nem volt helyes. Amikor benyújtottuk a petíciót, akkor a vízszennyezést még nem kötöttük hozzá a hibás csatornarendszerhez. Mi arról panaszkodtunk, hogy ennek a két külön rendszernek a tervezési feltételeit nem tartotta be a fejlesztő, de a helyi hatóság ezt három alkalommal mégiscsak befejezetnek ítélte. Nem csak a területrendezési tervvel nem, tervnek nem feleltek meg, hanem a meg, hanem meg is akadályozták, hogy a vízkészlet felelős használóként lépjünk fel. Mi továbbra is fizetünk ezért a két rendszerért és azok fenntartásáért. A víz baktériumokkal szennyezett, például 0157-es típusú E. coli valahogy azt a tanács is kijelentette, és ehhez kapcsolódóan betegségekkel is szembe kellett néznünk. A víztartály a felsz és előfordulhat, hogy szivárogni kezd. Augusztusban már kibocsátottak erről egy figyelmeztetést, ez azóta is érvényben van. És szeptemberben, amikor negatív tartalmú beszámolót nyújtottunk be erről, akkor megfenyegetek minket azzal, hogy lebontják a házunkat. Az ötödik bekezdésben az szerepel, hogy a tanács továbbra is dolgozik, együttműködik azokkal, akik ezektől a vízellátásoktól függnek, hogy megfeleljen a vízminőségi előírásoknak, ahogy ez az ivóvíz irányelvben szerepel. Mi szeretnénk megkérdezni önöket, hogy ez hogyan lehetséges, hogyan lehetnek biztosak benne, hogy ezt a jogszabályt megfelelően alkalmazzák. Ami a 800 fontos támogatást illeti, ezt az egyedi háztartásokra korlátozták, és nem lehet kollektíven felhasználni például a tartály kiavítására. Nemrég egy főhálózatot vezettek el a, az út túloldalán a házunk és mások háza mellett, hogy egy új ingatlanfejlesztést ellássanak. Itt a tanács támogatja a magán vízhasználat kockázatos módjának fenntartását, de nem támogatja azokat, akik szeretnének hozzákapcsolódni a Skót Nemzeti Hatóság vízhálózatához. Több mint tíz éve próbáljuk ezt a helyzetet rendezni a skót hatóságokkal. Sem helyi, sem nemzeti szinten senki nem vállalta a politikai felelősséget. Az ombudsman nem volt hajlandó vizsgálatot indítani, mert ennek a felelőssége ő szerinte a fejlesztői. Ezt a skót kormány cáfolta, a, mert kijelentette, hogy a Percy és Kinrosszi városi tanácsé a felelősség. Három petíciót nyújtottunk be a Skót parlamentnek. Ezt az első két alkalommal azért utasították el, mert ez volt a politikai szándék. A harmadik esetben egy érdekvédői szolgálatot kértek, hogy képviselje azokat, akik ezeket, akiket ezek a döntések sértenek. A képviselőnk Gordon Banks írt a nevünkben a parlamentnek de sajnos ennél többet nem tudott tenni. Nem tudtunk a bírósághoz sem eljutni, nem, tudtunk, nem tudtuk bíróság elé idézni sem a fejlesztőt, a, mert ezt a helyi hatóság megakadályozta, de a helyi hatóságot sem, mert a törvények a fejlesztésnek kedveznek, és az ombudsman sem, mert a, a jogi útra terelés túl nagy költségeket jelentett volna. nem régen elismerték, hogy a polgárokat meg kell védeni a közigazgatási szervek okozta hátrányoktól. A skót kormány elismerte, hogy a, az épülettervezés kontrollja nem volt megfelelő. A skót emberi jogi bizottság elkezdte vizsgálni az emberi jogok megvalósulását Skóciában, és meghatározta, hogy milyen feltétel lehet hozzáférni a környezetvédelmi tervezési rendszerrel kapcsolatos igazságügyi aktákhoz. És elismerték, hogy a mi ügyünk itt releváns. 2011 áprilisában a skót kormány igazságügyi szerve tájékoztatott arról, hogy az ezzel kapcsolatos panaszaink nem voltak alkalmasak erre a célra. Azt gondoljuk, hogy a városi tanács hanyagul járt el, nem védte meg kellőképpen a közegészségügyet, és azt szeretnénk, hogyha az önök bizottsága segítene enyhíteni ezen az igazságtalanságon. Köszönöm. Grazie a lei, la parola al responsabile. Nagyon szépen köszönjük. A bizottság képviselője kapja meg a szót. Thank you very much and, uh... Köszönöm szépen, és szép jó napot kívánok mindenkinek. Először is szeretném röviden bemutatni a válaszunkat, amelyet már írásban megkaptak. Nyilvánvalóan potenciális kockázatokról van szó, olyan ivóvízzel kapcsolatosan, amely nem felel meg a 98-83-as irányelv szabályainak. Megállapítottuk, hogy az irányelv hatája alá tartozik-e az ügy, ugyanis van egy határérték, 50 személy vízellátását kell, hogy érintse a kérdés, ekkor tartozik az irányelv alá az ügy. Úgy tűnik, hogy ez így van, ezért az Európai Bizottság úgy döntött, hogy vizsgálatokat indít el. Felvettük a kapcsolatot a skót hatóságokkal, és a válaszból is kitűnik, hogy a hatóságok válaszát is közzétettük. A hatóságok ugyanis elismerik, hogy úgy tűnik, hogy a bakteriológiai normáknak nem felel meg az említett csatornarendszer, és potenciálisan magas a kockázata a mikrobiológiai kontaminációnak. Ideig elég világosnak tűnik az ügy, de nyilvánvalóan megoldást is kell találni a kérdésre, és itt válik komplikáltá az ügy. Az Európai Unió szintjén korábban már megvitatott, rendezett ügyek alapján meghatározottunk bizonyos minőségi kritériumokat. Itt nem feleltek meg ezeknek a kritériumoknak, de a kérdés, hogy hogyan történjen az ügy megoldása. Tudom, vannak különböző lehetőségek, különböző tagállamok különböző módon közelítik meg a megoldást, ez nyilvánvalóan tagállami kompetenciába tartozik. A számunkra nyújtott információk alapján úgy látjuk, hogy jelenleg már folyik eszmecser az esetleges megoldásokról. Lehet, hogy egyesek ezek közül nem ideális megoldások, de az ivóvízre vonatkozó irányelve e, nem rendelkezik arról, hogy magán kézben lévő forrásból vagy közkézben lévő forrásból kell-e az ügyet e, megoldani. Az elmúlt napokban hozzánk eljutott információk szerint úgy tűnik a skót hatóságok úgy gondolják, hogy meg kell reformálni a panasztételi rendszert Skóciában, de mindez az ivóvíz irányelv tekintetében nem rele- releváns. Mi természetesen arra ösztökéljük a skóthatóságokat, hogy a petíciót benyújtókkal együtt mielőbb megoldásra jussanak. Számunkra világos, hogy az ivóvíz normákat be kell tartani, de jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy ebben az ügyben mi bizottsági szinten nem tudunk beavatkozni, mert ez az ügy egyértelműen a szubszidiaritás elve alá tartozik. Tehát nemzeti és helyi szinten kell megoldást találni. Mégis szeretném megköszönni a petíciót benyújtóknak, hogy felhívták a figyelmünket erre az ügyre, és engedjék meg, hogy röviden elmondjam azt is, hogy sajnálatos módon Európában nem ez az egyetlen eset. Egyre több a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az úgynevezett kis források esetében nagyon nagy a kockázat, hogy nem tudnak megfelelni az ivóvíz irányelvnek, ugyanis a monitorozás és a jelentéstétel szempontjából nem ugyanazok a követelmények az ő esetükben. Éppen ezért nem tudtunk a problémáról. Potocsnik biztos úr tavaly vállalást tett az Európai Parlament felé is, hogy Európa szerte kivizsgálják ezeket az eseteket, és ezért tavaly minden tagállamot felkért arra, hogy szolgáltassanak adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen súlyos a probléma eh, Európa szerte az ilyen kis források esetében. Ugyanakkor vállalást tettünk arra is, hogy egy folyamatot indítunk útjára, mely során Európa szerte meg tudjuk osztani egymással a legjobb gyakorlatot. Ennek eredményeképpen egy dokumentumot szeretnénk elkészíteni a legjobb gyakorlatokról, arról, hogy mi hogyan, gondolj, hogyan képzeljük el az ivóvíz irányelv végrehajtását, az annak való megfelelését. Az elkövetkezendő hetekben fogjuk közzétenni ezt a dokumentumot, és a petíció benyújtóktól kapott információ megerősített bennünket abban, hogy még nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk ezen a téren, mert nyilvánvalóan nagyobb a probléma, mint gondoltuk. Köszönöm szépen a figyelmet! Elnök, köszönöm szépen. Szeretne valaki még hozzászólni? Jár úr a szó. Nos, nyilvánvalóan az Európai Bizottság újabb dokumentumot készít. Ezért én úgy gondolom, hogy érdemes lenne nyitva tartani a petíciót és továbbítani az illetékes környezetvédelmi szakbizottsághoz is, hiszen egy olyan problémáról van szó, amelynek, amelyel tisztában van az Európai Bizottság és az elhangzottak alapján. Nem szeretném úgy hazaküldeni a petíciót benyújtóknak, hogy úgy érezzék, mi nem teszünk semmit, és hát az Európai Bizottság is elmondta, hogy nem sokára születik egy dokumentum, hogy a kisméretű vízellátórendszerek, források tekintetében cselekvésre van szükség. Ezért hagyjuk nyitva az ügyet, és továbbítsuk a Környezetvédelmi Szakbizottság felé az ügyet, amely minden bizonyja foglalkozik majd az Európai Bizottság új dokumentumával is. Elnök, a petíciót benyújtók szeretnének válaszolni, reagálni esetleg? Um, I, I perhaps just like to conclude by saying, in any other context. Talán csak össze szeretném foglalni, hogyha egy áruért vagy szolgáltatásért fizettek, de azt nem, nem fizették ki, akkor, akkor az szerződésszegés. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Eh, Petícióne aperta, eh, le questioni poste. Elnök, nos, a petíció nyitva marad, nem zárjuk le egyelőre, hiszen felvetődtek olyan kérdések a petícióval kapcsolatosan, amelyek fontosak. Meghallgattuk az Európai Bizottság véleményét is, és kaptunk egy írásos választ is a bizottságtól. Felmerül az illetékesség problémája. Fontos először megvizsgálni, hogy milyen károk keletkeztek és hogy miért. E tekintetben részletesebb, alaposabb vizsgálatokra van szükség. Jár úr elmondta, hogy az illetékes szakbizottság, a környezetvédelmi szakbizottság is vélemény kell, hogy formáljon ebben az ügyben. Esetleg a magunk részéről kérdést intézhetnénk a nemzeti hatóságokhoz, és utalhatnánk arra, hogy egy sürgető ügyről van szó, és hogy ezért jó lenne, hogyha közvetlenül mielőbb reagálnának is megfelelő intézkedésekkel, annak érdekében, hogy a helyzet javuljon, illetve azt orvosolják. További hozzászólók nincsenek, akkor ezt a pet- petíciót ö, a nyilatkozattal együtt lezárjuk. Gordon Banks-től és kaptunk egy dokumentumot, aki nemzeti képviselő, A kollégák megkapták ezt a dokumentumot. Ebben a dokumentumban említés történik arról, hogy a nemzeti hatóságok nem reagáltak igazán pozitívan a petíció benyújtók magatartására. Elmondja az iratban az illető személy azt is, hogy ők nem illetékesek, tehát hogyha a nemzeti hatóságokhoz intézünk mi a szakbizottság részéről a kérdést, akkor remélhetőleg más lesz a válasz. Köszönöm szépen. Akkor most a 15-ös napi rendi pontra térünk rá. Egy finn állampolgár Helena Májele nyújtott be petíciót, ő kapja meg a szót, mivel itt van. Thank you, madam. My name is Hanna ha- Köszönöm szépen. Helena Májele helyett én jöttem el, a Prohánhi KV szervezetet képviselem. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy petíciót nyújtottunk be, és további információkat kértünk. Azt kértük, hogy az Európai Unió kivizsgálja a Habitat, a Nature és a víz ügyi keretirányelvekkel kapcsolatos, illetve azok elleni kihívásokat. A Hanhikivi egy félsziget, amely a boszniai öbölben található, annak északi végén, illetve szegletében. A Fenovolma finn-német cég egy atomerőművet tervez építeni itt, ez lenne a legészakibban fekvő európai atomerőmű. Környezetvédelmi szempontból egyedülálló területről van szó. A csak két külön, két ilyen jellegű terület található világszerte, az egyik Kanadában található, annak északi részén, a másik pedig itt Finnországban. A finnországi illetékes hatóság öm, eljárt az ügyben. A Fennovoimának nincsenek meg a szükséges engedélyei a finn kormányzat részéről az atomerőmű felépítésére, ennek ellenére bejelentette, hogy még az idén megkezdi az építési munkálatokat. A petíciós szakbizottság, az Európai Bizottság vagy a parlament plenáris ülése be kellene, hogy avatkozzon ebbe a tervezett építési akcióba vagy projektbe. A projekttel kapcsolatos környezeti károkra felhívtuk több ízben is a figyelmet. Különböző madarak élőtere szenvedhet kárt, többek között hat védett, illetve veszélyeztetett madárfajról is szó van. Emellett több egyéb védett és veszélyeztetett fajok is kár szenvedhetnek. A vonatkozó irányelv előírja ezeknek a fajoknak a védelmét. Sok fajt azonban nem is szerepel azokon a listákon, amelyek meghatározzák a védett fajokat. Ezért azt vonhatjuk le, hogy nem végeztek megfelelő vizsgálatokat a projekteket megelőzően. Egy jó példa, hogy arra, hogy milyen hatalmas katasztrófát okozhat a projekt, egy további finországi terület. A faunával és flórával kapcsolatos vizsgálatokat előzőleg el kellett volna végezni. Az Európai Bíróság hangsúlyozta, hogy a habitat irányelvre vonatkozó intézkedéseket a lehető legjobb, legalaposabb tudományos bizonyítékokra kell alapozni. A bíróság kimondta, hogy egy ilyen kockázat akkor áll fenn, hogyha objektív információk alapján nem lehet kizárni, hogy a projekt hatalmas kihatással lesz az érintett területre. Hölgyeim és uraim, a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó irányelv szerint a környezeti károkat ö, nyilvántartásba kell venni a védett területeken. Hangsúlyoztuk, hogy nem csak a Natura 2000-es területeket érinti az adott területen a tervezett atomerőmű, hanem további területeket, az egész félszigetet, és ez kihatása lehet a környezetre. Így például az északi partvonalon egy nagyon fontos fészekrakóhelye van a sarkvidéki madárfajoknak. Ezért a vonatkozó irányelvek értelmében nem szabad megengedni, hogy környezeti károkra kerüljön sor. Hölgyeim és uraim, a Pro Hánhikivi szervezet ezért a tisztelt szakbizottságot arra kér, hogy először is tartsa nyitva az ügyet, ne zárja le azt, és látogasson el az érintett területre, készítsen jelentést, és készítsen, fogalmazom meg javaslatokat. Másodszor kérjük a szakbizottságot, kérje meg az Európai Bizottságot, hogy a vonatkozó irányelveket mennyiben hajtották végre, valamint, hogy a környezeti felelősségre vonatkozó irányelvet mennyiben hajtották végre, mennyibe feleltek meg annak. Harmadszor pedig, hogy készítsen jelentést, és szavazzon az Európai Parlament a plenáris ülésén arról, hogy megalapozott-e, illetve jogszerű-e az atomerőmű építése, illetve maga a projekt. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket, és kérem önöket arra, hogy engedjék meg, hogy Majela asszony is röviden bemutasson két fontos dolgot, amelyek összefüggnek ezzel a petícióval. Igen, parancsoljon. Hölgyeim és uraim! A mangala elv egy, spi, egy fin sajátosság, és ez lehetővé teszi azt, hogy az elektromos cégek elkerüljék az adófizetést. A hatal és haszi parlamenti képviselők kérésére a petíció megvizsgálja azt, hogy a mangala jogszabályszerű-e. A mangala nélkül a nukleáris projekt nem lehet gazdasági szempontból sikeres. A másik dolog, 250 ember, a földtulajdonosok demokratikus döntést hoztak, és döntöttek arról, hogy nem fogják értékesíteni ezt a földterületet. A cég szeretné ezt erővel úgymond elvenni. Äh, Köszönöm szépen. Brékend úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek boldog új évet kívánok, aki még itt van a teremben. Május 23-án beszéltünk erről a petícióról az elmúlt évben, és annak idején, hogyha emlékeznek rá, elmagyaráztuk azt, hogy a finn kormány döntést hozott arról, hogy nukleáris erőművet épít. Az új kormány október 5-én úgy határozott, hogy az atomerőművet a Pihelyoki önkormányzat területén helyezi el, a bizottság szolgálatai még mindig nem látják azt, hogy hol történt volna környezetvédelmi szabálysértés, illetve a közösségi jogszabály eh, sértés a föld eltulajdonításával kapcsolatban. Volt a vízkereti irányelv kapcsán egy feltételezés, miszerint a hűtővíz hatással lenne a térségre, de hatástanulmány nem jelzi azt, hogy ezzel kapcsolatban problémák merülnének fel. Ez egy nagyon fontos kérdés, éppen ezért a környezetvédelmi szabályokat megvizsgáljuk. Hiányos volt a Natura 2000-es terület kijelölése, ami pedig a speciális fajt illeti, itt nem kell minden egyes négyzetkilométert kijelölni Natura 2000-es területnek, ahol találunk ilyen fajt. Finnországban létezik egy koherens hálózat, és petíció benyújtóját említett fajok egy része már e, védett több mint száz különböző helyszínen. Tehát egy tényszerű és jogi alapon e, gondolkodva úgy érezzük, hogy az Európai Unió környezetvédelmi szabályait itt nem sértették, és vissza szeretnénk térni arra a kérdésre, amiről korábban a víz kapcsán szó volt. Létezik egy határozat a Finn Administratív Bíróság részéről, miszerint nincsen környezetvédelmi szabálysértés. Tehát még a legszigorúbb helyzetben, ahol a Környezetvédelmi Minisztérium jelzi azt, hogy nincsen jogszabálysértés, nekünk is azt kell demonstrálnunk, hogy a legfelsőbb eh, bíróság döntése is ezt eh, határozta meg. Tehát miért kéne nekünk bizonyítékot gyűjteni arra, hogyha erről a bíróság már döntött? Tehát a bizottságnak nincsenek bizonyítékai arra, hogy a legfelsőbb finn bíróság rossz döntést hozott volna, éppen ezért nem történt e, Európai Uniós jogszabálysértés sem. Frau Wertmann. Ja, danke schön. Also az öster Köszönöm szépen. Osztrákként a bizottságot óvatosságra szeretném inteni. Nekünk nincsen atomenergiánk. Az ifjúságom korán, korában voltak olyan lelkes környezetvédők, akik nem csak az atomerőműveket eh, akadályozták meg ezek épülését a lakosság érdekében, hanem a Heimburgi projekt kapcsán ott is megakadályozták azt, hogy olyan térségeket tegyenek tönkre, amelyek jelentős értékeket képeznek környezetvédelmi szempontból, a madarak számára, stb. Én nem vagyok biológus, hát nem tudok minden szakkifejezéssel megjelölni, de ezek a környezetvédők tényleg a természetet nézték, és bemutatták azt, hogy mi történhet ott az építkezések miatt, mi történhet az ottani környezettel. Ugyanez a helyzet az atomerőművek építésénél, és nagyon sok tanulmány dokumentálja mindezt. Dokumentálja azt, hogy az atomerőművek mellett a természetes környezet sérül. Tiszteletben tartom az ön munkáját, de azt gondolom, hogy itt meg kell hallgatni az ott élő embereket, a lakosságot, és én azt támogatnám, hogyha nyitva hagynánk a petíciót. És kérem azt is, hogy bizonyos pontokon még pontosabban és lelkesebben nézzük meg a pontokat. Hogy kiderülhessen, hogy ezek nem a lakosság érdekeit szolgálják-e mégiscsak, illetve az ott élők érdekeit. Elnök, a petíciók benyújtói szeretnének el még egyszer szót, vagy a bizottság esetleg? Ha nem, akkor a petíciók benyújtóinak adom meg a szót. Finnül fogok beszélni. A bizottság azt mondta, hogy a finn kormány október 5-én hozott döntést arról, hogy Jokkiban atomerőművet szeretnének építeni. Én el szeretném mondani, hogy a finn kormány nem hozott ilyen döntést. A bizottság azt mondta, hogy nem voltak eddig szabálysértések. Én hangsúlyozni szeretném azt, hogy mi azért vagyunk itt, hogy az ilyen szabálysértésekre egyáltalán ne kerülhessen sor. Egy olyan területről van szó, ami zöld terület, nincsenek épületek, nincsen ipar, és atomerőművek sem léteznek itt. Mi azért vagyunk itt, hogy az ilyen jellegű szabálysértésekre egyáltalán sor se kerülhessen. Finországban van más terület, vannak más területek is, ahol bizonyos fajok élnek, Nem gondolom, hogy kivételeknek helyt kéne adni, és nem megakadályozni azt, hogy bizonyos fajok sérüljenek. Erre nincsen szükség, és az irányelv és ugyanerre mutat. Elnök, azt javaslom, mivel a téma és a projekt érzékeny, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, azért is, hogy minden érintett érzékelhesse, hogy fontosnak tartjuk a környezetvédelmi témákat, és utána szeretnénk nézni bizonyos pontoknak. Önöket is szeretnénk kérni arra, hogyha új információk birtokába jutnak, akkor ezeket osszák meg velünk is, és továbbra is párbeszédben fogunk maradni. Érzékeny ez a téma, ön ezt helyesen mutattad be, éppen ezért nehezemre esne, ha ezt lezárnánk. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és továbbra is párbeszédben maradunk. Köszönjük szépen a petíció benyújtóinak a munkáját, és minden jót kívánok! A következő petíció a 16-os számú. Jean Mortes eh, francia állampolgár nyújtotta be az Európai Bizottságnak eh, az Európai Unióban található előregedett atomerőmű állományjal kapcsolatos álláspontjáról. Nincs jelen a petíció benyújtója, és a bizottságnak adom meg a szót. Wolfgang Kilbúr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is minden jót kívánok önnek és a családjának. Ez a petíció ugyanúgy, ahogy az ezt követőek, a 17-es is. A fukushimai katasztrófa, tavaly év márciusában bekövetkezett katasztrófa után nyújtották be ezeket. A petíció benyújtója azt panaszolta a katasztrófa után, Az Európai Unió um, szabályai alapján a tagországok feladata eldönteni azt, hogy eldöntsék, milyen energiamixel rendelkeznek, építenek atomerőművet nem, e vagy sem, és uh, úgynevezett uh, másodlagos joghoz kell, hogy tartsák magukat. A bizottság 2009-ben, illetve az Európai Tanács elfogadta az atomerőműről szóló irányelvet, amelyet az elmúlt év nyaráig kellett megvalósítania, és az elmúlt év júliusában a tanács átdolgozta, illetve elfogadta az atomáris hulladékról szóró irányelvet. Ennyit szerettem volna mondani a jogalkotási munkáról. Tehát itt arról nincsen szó, hogy nem vették volna figyelembe ezeket az irányelveket. A bizottság a fukushima katasztrófa után közvetlenül kezdeményezést ragadott meg, és az összes atomerőmet, mind a 143-at stressz vesz, vetette alá az Európai Unióban. Májusban rögzítették a kritériumokat, és az első két szakaszt már magunk mögött tudhatjuk. Az üzemeltetők is készítettek jelentést, értékelést, a felügyelőhatóságok készítettek értékelést, és most pedig a következő központi szakasz előtt állunk az úgynevezett peer review előtt ezeket nyárig kell lezárni. A teljes jogi keret lehetőséget biztosít a javításra, mindezt átvizsgálja a bizottság, és további javaslatokat készít majd a jogi keret javítására. Lesz egy nyilvános meghallgatás, az Energia Főigazgatóság internet oldalán a jogi keret javításához, és február 29-éig készíthetnek javaslatot az érdeklődők, és ezeket itt a weboldalon benyújthatják. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök, van-e hozzászólás? Én afelé hajlok, hogy a bizottság ezt jól mutatta be. A petíció a katasztrófa után közvetlenül született, a bizottság fellépett, megpróbálta a 27 tagországot összefogni, Így ezt a petíciót lezárhatjuk a bizottság válaszával, és ez ugyanígy vonatkozik a következő petícióra is, a 17-es számúra. Hát a bizottság megfelelően cselekedett, ez egy sikertörténet, és az összefüggéseket is megfelelően mutatták be. Ezzel ezeket lezárjuk. Tehát a 16-ost és a 17-est akkor így együtt letudhatjuk. A 19-es a következő petíció. Ezt Krisztina Allekörsz észt állampolgár nyújtotta be és az EU határai mentén található atomerőmek veszélyeiről van szó. A petíció benyújtója nincsen jelen. Kilbúr, parancsoljon, még egyszer megadom önnek a szót. Uh, Köszönöm szépen. Hálával veszem tudomásul, hogy uh, ön is elismeri, milyen nehéz 27 tagállamot uh, egy nevezőre juttatni. Még nehezebb azonban arra rávenni a 27 tagállamot, hogy valamit ne tegyenek meg. Az Európai Bizottság ezt is megpróbálta, részben volt sikeres. Gondoljunk Svájcra, amely nem EU-s tag, de Ukrajna is hajlandónak mutatkozott arra, hogy részt vesznek az EU-s atomerőművek stressztesztjén. Az Európai Bizottságnak nincs más választása, mint hogy az Orosz Föderációt és Fehér Oroszországot emlékeztesse nemzetközi kötelezettségeire. Ez a, a nukleáris biztonságra vonatkozó egyezmény, valamint az ESPO konvenció vagy egyezmény. Öttinger energiaügyi biztos megtette ezt is, és június 23-án legalábbis Oroszország késznek mutatkozott arra, hogy részt vegyen a az atomerőművek stressztesztjén vagy terhelési tesztjén, tehát eleget tett nemzetközi kötelezettségeinek. Az Európai Bizottság reménykedik abban, hogy ez valóban meg is történik a gyakorlatban, és politikai szinten továbbra is nyomást gyakorol a szomszédos országokra, hogy azok megfeleljenek kötelezettségvállalásainak. Oroszország jogi értelemben nyilvánvalóan EU-s jog alapján nem vonható felelősségre. Elnök, elnézést kérek, volt itt elő egy kis beszélgetésünk, arról, amit az EU-ban egyébként is mindig eh, megteszünk, illetve hogy eljárunk a tagállamokkal szemben. Spontán azt mondtam, hogy eh, talán a eh, az érintett parlamenteket és petíciós szakbizottságot is tájékoztatnunk kellene az orosz parlamentnek minden bizonyal van valami ilyesmije, petíciós szakbizottsága vagy hasonlója, Fehér Oroszország esetében nem vagyok biztos ebben, de hát miért is ne tehetnénk ezt meg? Mi, mint petíciós szakbizottság, felvehetnénk a kapcsolatot. Mindkét országban van legalábbis egy parlament nevet viselő szerve. Én mindenképpen eljutatnám hozzájuk eh, a kérdést, és eh, egy kis bátorítást is kaptunk Kilp úrtól, ugyanis úgy tűnik, hogy az Orosz Föderáció többé-kevésbé elvi szinten legalábbis hajlandó együttműködni. Zárjuk le. Jó, zárjuk le az ügyet, és tájékoztassunk a lehetőségekről. Bosztináru kolléga, az ön segítségére van szükség. Köszönöm szépen! Nyilvánvaló, hogy nincs túl sok jogi eszközünk a probléma megoldására. Olyankor, amikor EU-n kívüli országokkal tárgyalunk. A bizottság képviselője már említette, hogy a partnerségi megállapodások révén, vagy az Oroszországgal aláírt energiaügyi szerződések, vagy más bilaterális eszközök révén tudjuk csupán érvényesíteni az érdekeinket. Nem csak hangsúlyozni tudjuk, kiemelni tudjuk ezt az ügyet, hanem meghatározhatjuk azt kulcsfontosságú prioritásként is például. De nem csak Ötinger biztos úr, hanem Esten asszony is így járhatna el, illetve más EU-s képviselők, illetve bizottsági képviselők, hiszen ezek az eszközök különböző irodákban, különböző posztokon találhatók. Nehéz elképzelni, hogy a nem EU-s tagállamok, tehát a harmadik országok örömmel fognak legális kétoldalú eszközöket velünk együtt meghatározni, még a katasztrófák esetére is érvényes ez. Előfordulhat, hogy egy atomerőműben bekövetkezett katasztrófa Európán belül történő katasztrófa kihatással lesz harmadik országokra, illetve fordítva, egy harmadik országban katasztrófa következik be, ami súlyos következményekkel járhat az Európai Unió határain belül. De úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság már fontolgatja ezt a lehetőséget. Fontos lenne ezt az ügyet, ezt a kérdést prioritásként meghatároznunk az intézményi szintű harmadik országokkal fenntartott kapcsolatainkban. Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy rövid időn belül egyezmények szülessenek, amelyekben világos garanciák vannak lefektetve. Más lehetőséget nem látok, nem vagyok annyira naív. De Oroszországra gyakorolhatunk nyomást, amikor aláírjuk az EU-orosz egyezményeket vagy megállapodásokat energiaügyben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen akkor ez azt jelenti, lezárhatjuk a petíciót, de tájékoztatjuk az illetékes hatóságokat mindenképpen. Érdekelne, hogy mit mond az orosz fél mindenre. Lehet, hogy egy olyan együttműködés jön létre, amelyről te is beszéltél az imént, tehát hogy egy közös egyezmény jöhetne létre, hiszen a környezet nem ismer ország határokat, nem ismer határokat nem torpan meg az országhatároknál. Most pedig a B részhez érkeztünk a napi rendünkben. Ezen belül pedig a 21-es petícióra térünk rá. Ez nyitva marad, ezt mi magunk kérelmeztük. Egy finn állampolgár nyújtotta be a petíciót. Sacramento és Albaicin város lakosai nyújtották be a granadai kelet, keleti körgyűrűvel kapcsolatosan. A 21-es tehát nyitva marad, az összes többit azt hiszem lezárhatjuk. Körbenézek, úgy látom nem ellenkezik senki, ennek nagyon örülök. Ezzel a végére értünk. Köszönetet mondok mindazoknak, akik kitartottak mindvégig a mai ülésen és mindenkinek eh, egészséges, eh, sikerekben gazdag 2012-es évet kívánok, ezzel lezártam az ülést.